elintéztünk, úgyhogy 18 órakor a koordinátorok ülése elmaradhat. Minden nyelven hallgathatnak, kivéve észtül és lettül, holnap pedig nem lesz tolmácsolás máltaiul, amennyiben egyáltalán szükség lenne rá a bizottságban. Nos, nagy-Britániából van itt egy forgatócsoport, néhány felvételt kívánnak készíteni itt a munkánkról, hogy hogyan dolgozunk itt az Envi-ben, és hát ha egyetértenek, akkor engedjük őket végezni a dolgokat. Holnap pedig Európa TV jön hozzánk, és a Buzek elnök úrral együtt fel fogják venni az ülésünket, az Európai Parlament környezetvédelmi erőfeszítéseit veszi górcső alá az épületben és egyáltalán a működés során, és akkor jöjjön is a harmadik napi rendi pont, illetve előbb még az elnök közleményei, csak néhány van. Nagyon jó munkát kaptunk a bizottságtól, egy talajatlaszt, ez gyakorlatilag a talaj állapotát mutatja néhány tagállamban, tehát aki igényt tart egy ilyenre a titkárságon megnézheti, de valószínűleg az interneten is elérhető. Tehát a talaj az Egyesült Királyságban, a Benelux államokban, Észak-Franciaországban nagyon ö, sűrűn lakott területekről van szó, és ez mutatja, hogy bizony ö, a félelmek, miszerint romlik a talaj minősége, az igaz, és az Európai Unió talajvédelmi irányelve az bizony egy örökző téma a napi renden a bizottságunkban is. Egy másik kevésbé örvendetes téma az ICAO, a Nemzetközi Légiforgalmi Társasága héten Montrealban ül össze, és néhány Egyesült Államok beli légitársaság panasszal éltek az eh, kibocsátás kereskedelemmel kapcsolatban a légiközlekedésben, ahogyan arról mi 2008-ban döntöttünk, és a múlt héten ezzel kapcsolatban már késő este ugyan, de azért komoly vita volt Strasbourgban, és nagyon remélem, hogy az Egyesült Államok Kanadával és eh, Mexikóval nem fog keresztül vinni egy olyan határozatot, amely szétzúzza a mi emissziós kereskedelmünket, mert tudjuk, hogy a hajózás és a légi forgalom nagyon fontos támaszpontok a CO2, a széndiokszid kibocsátás elleni harcban. A hét elején, ezekben a napokban a bizottság közleménye is megérkezett a dohány irányelvel, illetve annak átdolgozásával kapcsolatban a dohány termékekre vonatkozóan. Még egy-két dolog készülőben van, és hát ö, nekünk is foglalkozni kell. Ez összefügg ugye a dohányzással, egészséggel, ezzel kapcsolatban mi is szólunk, úgyhogy a kollégák lehet, hogy intenzíven kívánják majd studírozni, hogy mi is minden szerepel ezekben az anyagokban. New Yorkban az ENSZ milleniumi céljaival kapcsolatosan is számos kérdés merült fel a Cancuni mexikói éghajlatvédelmi konferenciával, meg a biodiverzitási konferenciával kapcsolatban Nagoyában. Azenis kollégánk, ahogy hallom, szintén ott volt, és talán néhány kevés mondatban majd elmondja nekünk azt is, hogy milyen eredmény született. Sok időnk tényleg nincs, úgyhogy csak néhány mondatot erről a high level, erről a magas rangú vitáról a biodiverzitással kapcsolatosan tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Egy nagyon érdekes esemény volt ez, négy napig tartott. A szerda csütörtök az a biodiverzitásról foglalkozott magas szinten reggel 9-től kezdve, és két kérdés, amiről már itt is beszéltünk, szintén felmerültek. Úgy tűnik nincs megállapodás Nagoyában, ha csak nincs egy olyan ö, olyan hozzáállás, ami segít még jobban kiegyenlíteni az előnyöket, hátrányokat és a pénzügyi kérdéseket is megoldja. És ez világos volt, a fejlődő országok vezetői is erről szóltak, és Brazília is foglalkozik az EBS kérdéssel, vagy legalábbis koncentrál rá, úgyhogy mi, mint az Európai Unió, egy olyan jegyzőkönyvet szeretnénk, amely garantálja, ez egy nagyon kényes anyag, és mi azt gondoljuk, hogy erre nagyon kell figyelni, és hogy ez tényleg hasznára legyen a helyi érintetteknek minden esetben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a rövid tájékoztatást a nemzetközi konferenciák, különösen az észak-déli szegény gazdag ügy mindig nehezebb, egyre nehezebb lesz ezekkel a témákkal kapcsolatosan, majd meglátjuk, hogy a október végéig még mi minden történhet ezen a területen. Akkor, hogyha nincs megjegyzés, akkor tényleg jöjjön a harmadik számú napi rendi pont, ez pedig az előző ülés jegyzőkönyvének az elfogadása júliusban került erre sor, és az mai ülés végéig lehet bejelenteni az esetleges korrekciókat, ha ilyesmi nem történik, ezt elfogadottnak tekintjük. És akkor most pedig jöjjön a mai délutánunk fő pontja, csúcspontja, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt üdvözölhetem körünkben Kristalina Georgiava biztos asszonyt, aki a nemzetközi együttműködésért, a humanitárius segítségnyújtásáért, segítségnyújtásért és válságkezelésért felel, és hát ez a válságkezelés, ez a mi hatáskörünkbe tartozik, és nagyon örülünk annak biztos asszony, hogy időt szakított arra, hogy eljöjjön hozzánk, ugyanis az elmúlt időszakban volt néhány esemény, nagy katasztrófa. Látjuk, hogy világszerte a az extrém szélsőséges időjárási viszonyok egyre markánsabban jelentkeznek, hol szárazság, hol áradás, hol árvíz tanúi vagyunk nagyon sok helyen a világon, erdőtüzek, és hát számos egyéb katasztrófa, ami egyre szélsőségesebben alakul, és az uniós polgárok természetesen kérdezik, hogy mit tehet az Európai Unió annak érdekében, hogy azokat a kapacitásokat valahogy alkalmazza, amelyek vannak. Ugye hát sokféle lehetőségeink vannak nekünk, és az elmúlt években is már nagyon sokszor folytatunk vitát arról, hogy a szinergikus hatásokat hogyan tudjuk kialakítani, hogyan lehet az együttműködés segítségével és az integráció útján megtalálni a lehető legjobb megoldást az ember és a természet számára. Azért hívtuk meg önt, biztos asszony, hogy mondja el nekünk, hogy hogyan áll a helyzet jelenleg ezt a kérdést illetően az új bizottságban, milyen céljaik vannak. Nagy érdeklődéssel fogjuk hallgatni, hogy milyen jogszabály alkotásra kívánnak sort keríteni ezen a területen, milyen programokat, tevékenységeket terveznek. Köszönöm, hogy eljött, és át is adom a szót, hogy tartsa meg a bevezetőjét. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm Köszönöm, tisztelt képviselők. Egy nagyon nagy megtiszteltetés és nagy privilégium számomra, hogy itt lehetek önökkel ma délután a szakmai életem nagy részét környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozva töltettem el, és hát úgy gondolom, hogy ez azért egy jó háttér a vitához ebben a bizottságban, és a mai délután célja az, hogy beszéljünk, hogy hogyan tudjuk erősíteni a katasztrófákra való reagálási kapacitásunkat az elkövetkező években. Az Európai Parlament felszólított bennünket, a bizottságot korábban ebben az évben, hogy egy ilyen gyors reagáló mechanizmust hozzunk létre, és az én szándékom az, hogy egy ilyen javaslatot dolgozzunk ki. A, nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a kihívásokat kezelni. Ugye azzal kezdtük, elnök úr ön mondta, a bevezetőjében, hogy egyre nő a katasztrófák száma. És ez így van. A világ változott, változik folyamatosan, és 75 óta a katasztrófák gyakorisága ötszörösére, frekvenciája ötszörösére emelkedett, ugye a világgazdaság az három-négyszeresére, tehát a katasztrófák sokkal gyorsabban nőnek, mint a földgolyó gazdasági ereje, hogy megbirkozzon velük. De azok a számok, amelyeket kimutatunk, ezek azt mutatják, hogy 130 millió embert érint évente valamilyen katasztrófa. 85 ezer meghal, és a világgazdasági költségek pedig 66-67 milliárd, bocsánat, nem dollár, euró, 66-67 milliárd dollárra rúgnak az ezzel kapcsolatos költségek. De ez az év aztán abszolút nem volt átlagos, legalábbis a korábbi statisztika professzorom azt mondta, hogy be lehet tenni az embernek a fejét a, a hűtőszekrénybe, aztán legközelebb a kájhába, és akkor ez végül is átlaghőmérséklet, csak közben szépen meghalunk. Szóval egy rendkívüli év volt ez, a 2010-es év, ez biztos, hogy rekordokat döntöget, ott volt a Haiti katasztrófa, aztán 230 ezer ember halt meg, nagyon sokan megsérültek, egy millió vált hajléktalanná. Azután az izlandi vulkánkitörés hat napon keresztül, a légiforgalom leállt, 20 ezer járatot vontak le. Ennek a gazdasági társadalmi hatása is nagyon-nagyon nagy volt, messze túlmutatott a kontinensen. Aztán ott volt a Deepwater Horizon eh, robbanása, 11 halált okozott, de ennek a hatása a mexikai öbölre és a környező területekre mind a mai napig eh, érezhető. Azután nagyon komoly árvizek voltak Európában, Lengyelországban, Németországban, Magyarországon, Csehköztársaságban, Moldovában, Szerbiában, Ukrajnában egy nyáron. Szárasság a nagyon-nagyon komoly ö, területeken, és nagyon komoly szárazságok is Afrikában, és ez az éhséget jelezte előre, aztán Oroszországban az erdőtüzek, úgyhogy felsorolhatatlan, meg a pakisztáni árvíz, és hát meg kell, hogy mondjam, hogy a pakisztáni helyzet az rettenetesen aggaszt engem. Rettenetesen aggaszt, ugyanis ennek a, a, magnit, ennek a volumene, 70 millió embert érint, tehát ezzel még hónapokig, évekig kell majd foglalkoznunk, és nincs okunk feltételezni, hogy ez a tendencia jövőben változni fog, vagy megfordul. Hát egyrészt ugye itt van az éghajlatváltozás, másodszorban pedig nő a lakosság száma, és az emberek egyre jobban koncentrálódnak az urbánus városi területeken, harmadsorban pedig a diverzitás és a gazdasági, a világgazdaság tevékenysége is terjed, gondoljuk Mexikóra, és plusz még ott van a terrorista veszély. Tehát ebben a kontextusban egészen világos és egyértelmű, hogy semmi meglepő nincs abban, hogy a polgárok 90%-a kérdezi az Európai Uniótól, hogy mit tesz, és kéri, hogy igenis reagáljon ezekre a katasztrófákra. Ez az, amit próbálunk, mert a realitás és a polgárok egyaránt ezt várják el tőlünk. Na most mit tehetünk, hogy változzon a helyzet? Négy terület van, ahol mi én az Európai Unió koordinálni kíván, anélkül, hogy aláásná azt, hogy nagy szükség van az előforrások egyesítésére a legalsóbb szinten is. Mit jelent ez más szavakkal? Azt, hogy az első szintű felelősség azért mégiscsak a helyi kormányzatoké és a tagállamiaké, de nagyon fontos szerep vár az unióra is. Először is, hogyha egy katasztrófa történik valahol, akkor egy jól koordinált segítségnyújtás, szakértelem biztosítása nagyon sokat jelent az életek biztosításában és a gazdasági költségek alakulásában. A koordináció nélkül sok duplikációra, hatékonytalan működésre kerülhet sor. Közös tanulás. Hogyan lehet erősíteni a nemzeti tagállami rendszereket? Ettől hatékonyabbak leszünk. Harmadik terület, hogy vannak olyan kapacitások, amelyek önkormányzati szinten a, érvényesülnek a legjobban, vagy mert drágák, vagy mert ott hasznosíthatók a leginkább, és nincs értelme megvenni, azt, azt odavinni. És a negyedik, de nagyon fontos dolog, a strong koordinált leve, reagálás, otthon és harmadik országokban ez javítja Európa pozitív imázsát, és és növeli a polgáraink bizalmát is, hogy igenis képesek vagyunk kezelni egy ilyen válságot, katasztrófát. Tehát mit szeretnénk, milyen célt tűztünk ki magunk elé? Én meg kell hogy, mondja, kell, hogy mondjak valamit, amit nagyon fontosnak tartok, ezt mindannyiunknak látnunk kell, hogy ma egy olyan felelősségi, olyan reakciós rendszerünk van, ami jó. Jó ez a reakciós rendszer, hogyha Közép-Európában árvíz lesz, akkor órákon belül gyakorlatilag tudunk mobilizálni a tagállamokból, amennyire szükség van még néha többet is, mint amennyit ezek az országok segítségként kérnek. És amikor a pakisztáni helyzetre kellett reagálnunk, akkor is koordináltuk a tagállamok tevékenységét, a légiszállításokat is beleértve, oly módon, hogy a pakisztán hatóságok ezt példaértékűnek tarthatták. És akkor, amikor 25 tagállam lépett akcióba Haitiben, akkor ezt nagyon hatékonyan tudtuk koordinálni, úgyhogy nem a nullánál kezdünk. Sok mindenre már most is büszkék lehetünk, de, de tanultunk az eddigi leckékből, a korábbi munkából, a bármilyen jelentésre gondoljunk, a tagállamokkal való konzultációkra, és hogy milyen input érkezik az érintettek részéről, több mint százról van szó, és így nagyon specifikus lépéseket azonosítottunk be, és ezt kellene a következő hónapokban kommunikálni. És mi lenne a középpontjában mindennek? Hogyan tudunk tovább lépni? Hogyan tudunk adhok reagálni? Jön a katasztrófa, egy telefon, és abban a pillanatban tudunk reagálni, segíteni egy előrelátható módon kell ezt megvalósítani, hogy azonnal tudjunk segítséget nyújtani, amire szükség van, és ezt javasoljuk a közleményben először is legyen ilyen forgatókönyv tervezés. Tehát miféle szenáriókra számíthatunk a katasztrófák terén. Azután megnézzük, hogy mink van, milyen eszet áll rendelkezésünkre, és a tagállamokat felszólítjuk, hogy önkéntes alapon ö, bocsássák rendelkezésünkre az elérhető kapacitásaikat. Tehát ha telefonálok, ne kelljen órákig reszketni, hogy akkor most jön-e vagy nem a válasz és a reakció. Előre akarom tudni, hogy ki mivel tud beszállni egy adott típusú katasztrófa kezelésére kezelésébe. Harmadik. Szeretnénk biztosítani, hogy megfelelő legyen a szállítási rendszer, és az Európai Parlament nagyon világosan fogalmazott ezzel kapcsolatosan, hogy erre igenis nagy súlyt helyez. És azt is látjuk, hogy egy nagyon komoly logisztikai koordinációra van szükség olyan csapatokban, amelyek harmadik országokkal, mint mondjuk Haitiban, Pakisztánban tud dolgozni, és ezek rögtön be tudnak illeszkedni az ottani rendszerbe. Tehát amit mi az Európai Unióban teszünk, az integrálható legyen az ENSZ különböző katasztrófára történő reakcióival is. Ezek lesznek a nukleusz az Európai Emergency Response Capacity kialakításában, és az EU-n kívüli eseményekkel kapcsolatosan együttműködünk Kathy Ashtonnal és az új külügyi szolgálata, hogy mi is hozzá tudjunk járulni koherens, komprehenzív módon az európai felelősség vállalásához, vannak kivételes körülmények, amikor erre gondolni kell, például katonai potenciál bevetésére is szükség lehet adott katasztrófák kezelésével kapcsolatban. Utolsó pont. A közleményünkben hangsúlyozni fogjuk, hogy hogyan tudjuk a polgárok felé eljutatni az üzenetet ezekről az akciókról, erről a tevékenységről. Nagyon gyakran a polgárok csodálkoznak, néznek, hogy akkor most a mi hozzáállásunk működött, nem működött, megfelelő volt-e, vagy sem. Vannak más prioritások is erre az évre. Az egyik legfontosabb, hogy valósítsuk meg azokat az ajánlásokat, amelyeket a közleményünkben fogalmaztunk meg a felkészültségre vonatkozóan. És most ö, hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon-nagyon örülünk a fejlő jelentés támogatásának, amelyet a szeptemberi plenárison fogadtak el. Nyilvánvaló, hogy ez a hozzáállás, ez horizontálisan kell, hogy kapcsolódjon minden rendelkezésünkre álló eszközhöz. Ott van az árvíz irányelv, a szavazható és a környezetvédelmi hatástanulmányok készítésével kapcsolatos irányelv. Mi már nagyon szorosan együttműködünk a tagállamokkal, a biztosok is együttműködnek akiknek a munkája kapcsolódik valamilyen formában, mint az éghajlatváltozásért és a fejlesztésért felelős biztos munkája, és Kathy Ashton asszony természetesen. És akkor, amikor jövőre ideálunk önök elé jogszabályalkotási javaslattal, ami ugye ezen a közleményen fog alapulni, akkor önök remélhetően elégedettek lesznek azzal, hogy milyen komolyan vettük mi azt a feladatot, amelyel önök bennünket megbíztak, és ez egy nagyon hatékony, erős katasztrófa reakciós rendszer kell, hogy legyen. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, biztos asszony. Szívből köszönöm a teljesen egyértelmű üzenetet, amelyet a bizottságunknak most átadott a különböző kapacitások koordinálása, tervezésekkel kapcsolatban. Valóban felsorolta a katasztrófák számát is, amelyel, amelyel 2010-ben szembesültünk, és azokat a sarokadatokat, amelyek a jövő évre vonatkozóan sem ígérnek sokkal jobbakat. Valóban a koordináció lesz a legjobb lehetséges reakció. Számos kollega kért szót, Kriton Azonis az első. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, köszönöm szépen az elmondottakat, és köszönöm azt is, hogy olyan felelősséggel végezte eddig a munkáját a helyszíneket is, pa- Pakisztánban például, különösen ott, ahol rendkívüli ö, válság volt. Teljes mértékben egyetértek a gondolataival, úgy gondolom ezek valóban a helyes irányba mutatnak, de ami nem annyira világos számomra. A humanitárius válság prevenciójának a kérdése. Tisztában vagyunk azzal, hogy vannak sérülékenyebb országok, és ez nyilvánvalóan az éghajlatváltozással is összefügg, és vannak olyan országok, amelyek jelentős, amelyeket jelentősen sújt majd ez a körülmény. Nyilvánvaló, hogy ez az érintettek, az országok felelőssége, de a bizottságnak és a biztosnak is foglalkozni kell ezzel. A nemzeti eh, humanitárius válság prevenciójára mégiscsak szükség lenne a következő válság valószínűleg ilyen jellegű lesz. A másik dolog pedig megint csak üdvözlöm, hogy az erdősítést eszközként akarja felhasználni arra, hogy a pakisztánihoz hasonló katasztrófák ne forduljanak elő. Az ökorendszer felügyelete, a rendszerek megtartása, erősítése, a további rombolások elkerülése érdekében. Ezekre vonatkozóan milyen tervei vannak? Köszönöm szépen. Edith Estrella. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Comissária, também agradeço a sua... Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Elnök úr, köszönöm. Én is köszönöm a teljesen egyértelmű magyarázatokat, igen, kimerítőek voltak, átfogók, és reális volt az, ami az európai és a világ helyzetének felmérésére vonatkozott. Egyetértek azzal, amit elmondott. A katasztrófák egyre erősebbek és egyre rombolóbbak. A tudósok az éghajlatváltozással foglalkoznak, és az előrejel, előrejelzéseik alapján egyre rosszabb helyzettel kell számoljunk. Természetesen meg kell előzni a katasztrófákat, az éghajlatváltozás ellen fel kell lépni, és akkor is fel kell tudnunk lépni, amikor a katasztrófák mégis bekövetkeznek a válság reakciós mechanizmus, a válságokra való reagálási mechanizmus rendkívül fontos. Európában, a tagállamokban és másutt is. Említette azt uh, a, a um, jelentést is, amelyet a parlament a múlt héten fogadott el, és uh, megint foglalkozik azokkal a javaslatokkal, amelyek egy korábbi jelentésben, történetesen amelynek én voltam az előadója, már előfordultak. Egészen konkrétan elfogadtuk az európai szárazsági és sivatagosodási megfigyelőközpont. Egy olyan irányelv előterjesztését javasoljuk, amelyen mindez megelőzhető, illetve kezelhető. 2006-ban fogadtuk el ezt a korábbi jelentést, és most a múlt héten megint újfent. Azt szeretném kérdezni, hogy hol tartunk most. Biztos asszony, illetve a bizottság milyen javaslatokat kíván a parlament elé terjeszteni. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt, Edith Estrella. Eh, Pranyi. Dank u wel, voorzitter. Ook ik dank de... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm a biztos asszonynak a ma délelőtti, illetve a ma déli beszélgetés lehetőségét. A prevencióval kapcsolatban szeretnék kollégáimhoz hasonlóan én is szólni, az erdősítés, a biodiverzitás megőrzése, hiszen pontosan ökológiai okokra vezethetők erre vissza. Szeretném, hogyha amit érintett részletesebben elmondaná ezzel kapcsolatban. A másik pedig, ami talán nem biztos, hogy teljesen az ön hatásköre, de Pibász kollégával együtt kell, hogy megoldják. A a területekre vonatkozó drámai száraz, szárazság, sivatagosodás írásban is feltettem a kérdést, hogy tervezi-e a bizottság azt, hogy valamilyen formában alternatív megoldásokat javasoljon, és képes-e arra, hogy megfelelő politikai intézkedések mellett és forrásokkal nyomást tudjon gyakorolni arra, hogy alternatív megoldásokat is találjanak. Köszönöm. Köszönöm. Nekem is van egy kérdésem, illetve kettő-három, <clears throat> és lesznek a kollégáknak is még kérdései. Biztos asszony, a humanitárius segély és a válságokra való reagálás az érme két oldala a katasztrófák esetében, és ez az önfelelőssége. A Fejlesztési Bizottságban van a humanitárius segítség és a katasztrófára való reakció, a mi bizottságunk a környezeti. A kérdés az, hogy a gyakorlatban hogy működik ez minden. Ez két ügynökség tulajdonképpen, vagy egy ügynökség, ez az egyes kérdés. A kettes számú kérdésem. Említette, hogy olyan kapacitásokat szeretne, amelyeket kvázi tartalékolhat helyi, regionális vagy nemzeti szinten. Ezt honnan kívánja finanszírozni? A tűzoltóság vagy a polgári védelem egy városban, egy régióban persze rendelkezhet tartalékokkal, de problémát okozhat, hogyha ebben a régióban egyrészt katasztrófa is történik, másrészt pedig ennek a kezelésének a költségeit hogyan gondolja, közösségi finanszírozással, vagy mindenki maga kell, hogy feleljen érte. A harmadik kérdés, és bepillantok a Lisszaboni szerződésbe, amit tulajdonképpen ismernem kellene, itt ugye a 214-es cikkben az van, hogy európai önkéntes humanitárius segély testületet, egy európai békehadtestet akarunk akarunk-e. És hogyha a kollégáknak van még kérdése, akkor talán a mostani választ követően. Any, any other questions or I Maybe you answered. Esetleg az eddigi kérdésekre válaszoljon, és utána még egy kört tartunk. Köszönöm szépen mindenkinek! Köszönöm a nagyon releváns felvetéseket, jó kérdéseket. Hadd kezdjem a megelőzés kérdésével. Semmilyen módon nem lehet a katasztrófák sűrűségét, súlyosságát megakadályozni, hogyha a prevencióra nem fordítunk nagy erőt. Rengeteg bizonyíték mutatja, nagyon sok dokumentum jelzi, bizonyítja, hogy igenis megéri a prevenció. Az Európai Unió katasztrófa reagálásában holisztikusan gondolkodunk. Megelőzés, reagálás, rehabilitáció és visszacsatolás. A pakisztáni eset annyira egyértelmű volt, hiszen Pakisztán a 30 az éghajlatváltozásnak leginkább kitett ország közé tartozik a világban. Minden feltétel teljesül, amiről beszéltem. Éghajlatváltozás kihatásai, nagyon jelentős népességnövekedés, faluról városra költözött tömegek, amikor Pakisztánban jártam, azt láttam, hogy az árvíz teljesen eltörölt a földszínéről több falut. Ezeken a helyeken nem is szabadna építkezni. Egyértelműnek tűnik, hogy ha elönti az ár és újraépítik, néhány év múlva újra elönti majd az ár ezeket a házakat. Az is egyértelmű és kézenfekvő volt, hogy a, az erdők kivágása nagyon jelentős szerepet játszik a klíma ilyetén alakulásában, Haiti-ban és eh, azért alakultak ki azok a eh, gyilkos földcsúszamlások, amelyek sok embert eh, öltek meg, mert Haiti erdőjét nem mentették meg, nem őrizték meg. Tehát a prevencióval foglalkozni kell, foglalkozni kell az ökoszisztémák reagálóképességével, hibatűrésével, ez elengedhetetlen. Már tettünk néhány lépést ebben az irányban. Nem annyira köztudott tény, de már a humanitárius költségvetésből ma is 6-8 százalék körül, igaz Péter, költünk a felkészülésre a DIPECO program pontosan a katasztrófákra való felkészülésről szól. Azoknak az országoknak célozzuk, amelyek igencsak kivannak téve a katasztrófáknak hiszen hogyha a társadalmakat erősítjük meg a képességben, a prevenció képességében, akkor kevesebbet kell a humanitárius segélyezésre is fordítani. Koni Hedegard biztossal együttműködünk ebben, illetve Pibax biztossal a fejlesztési és a klímaváltozási kollégákkal. Ez egy óriási feladat, ezért csak együtt összefogva, Európában összefogva, illetve Európának összefogva a partnereivel lehetünk sikeresek. A, ami a kommunikációt illeti, az eszközkezelési szempontból fogunk a katasztrófa reagálással foglalkozni és ebben a logikában, hogy felkészülés, prevenció, reagálás, rehabilitáció, feedback. Aztán kaptam egy kérdést az erdő irányelvvel kapcsolatban. Ezt a kérdést egyébként a meghallgatásomon is feltették. Amióta hivatalomat elfoglaltam, a következő a megközelítésünk. Multi ártalom megközelítést alkalmazunk, kockázatfelmérést végzünk minden egyes ártalom vagy veszély esetében. Ide tartoznak az erdőtüzek is ezeket a szempontokat a katasztrófa megelőzési jó gyakorlat kézikönyvben szerepeltetni fogjuk illetve 2010 márciusában vitát indítottunk az erdővédelemről, zöld könyv az erdők védelméről és információkról. 2010 júliusában zárult ez a munka, pillanatnyilag értékeljük a konzultáció eredményeit, és 2011 elején jogszabályt javaslunk. folyik a munka azzal kapcsolatban, hogy mit fog ez tartalmazni, az erdőtüze felmérése biztos, hogy szerepelni fog, illetve kitérünk majd arra, hogy mi az a rés, amit jogszabályalkotási szempontból be kell töltenünk. Tehát a konzultáció egy része már lezajlott, egy része még folyik. Nem tudom a választ a Tanzániára vonatkozó kérdésre. Az biztos, hogy van egy csomó lehetőség, hogyha utat építenek, az lehetőségeket jelent, de hogyha egy nagyértékű erdőn keresztül halad ez, akkor az ország nagyobb árat fizet, mint amennyi hasznot húz, ezt többször láthattuk már. A gazdasági tevékenység az erdők életét megzavarja, és időnként sokkal nagyobb a kár, mint amit az előzetes felmérések jeleztek utána fogunk nézni, ki fogjuk ezt vizsgálni, és az elkövetkező körülbelül egy hét során választ fogok önnek küldeni. Humanitárius segítség és polgári védelem kapcsolata. Ez az az eset, amikor a menyasszony és a vőlegény eredetileg egyáltalán nem akartak összeházasodni, de mégis összekényszerítették őket. Egyfajta Ö, ö, kényszerházasság volt ez. A polgári védelem és a humanitárius segítségnyújtás azonban jól tud egyre együttműködni. Ennek az évnek a realitása azt mutatja, hogy óriási szükségekben tudunk így összefogva segíteni az embereknek, azáltal, hogy a két stábot összehozzuk a helyszínen, a terepen. És aztán van ennek egy olyan hatása is, hogy a helyszínen kovácsolódott csapatok a központban is együttműködést eredményeznek. Pakisztánban nagyon jól zajlik a koordináció. Eddig tehát jók a visszajelzések, nyilván gondoskodnunk kell róla, hogy a folyamat megfelelően zajlik tovább a kommunikációban, ezzel is foglalkozni fogunk. 214-es cikkel kapcsolatban, az önkéntes segítőkkel kapcsolatban, hát megkezdődött az előkészítés. Ezen a héten, ha jól tudom, csütörtökön egy hivatalos beindítás várható az előkészítésben, nem szeretnék összekeverni az önkéntesek európai évével, és nem szeretnénk valami félkészételt tálalni fel. 2011-ben egy kísérleti pilot szakasz várható, és ezután fogjuk majd felfejleszteni ezt a projektet és ez biztos, hogy komoly hozzáadott értéket jelent majd Európa presztízse és az önkéntes közösség számára egyaránt. Azt hiszem, hogy ezeket a kérdéseket kaptam. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Az utolsó kérdésem az volt, hogy ki fizet a tartalékkapacitásokért, a standby kapacitásokért. Igen, elnézést kérek. Ez a 60 ezer eurós kérdés, ugye? de hadd adjam meg a lehető legpontosabb választ, ami ma rendelkezésre áll. Mi azt javasoljuk, hogy a tagállamok önkéntes alapon állítsanak közösségi használatra, rendelkezésre eszközöket ugye ennek az a haszna a tagállamok számára, hogy a kölcsönösség érvényesül. Tehát, hogyha ő nekik segítségre van szükség, akkor mások segítenek. Több polgári védelmi rendszert megnéztem a tagállamokban, és eddig nagy a lelkesedés, hogy ebben az irányban haladjunk. Sok tagállamban, persze egyes tagállamoknak eltér a véleménye. Egyértelműen két összetevőt nem lehet kifizetni. Az egyik a szállítás. Hogyha egy tagállam összehoz eszközöket, azt várja, hogy utána a helyszínre szállításukba beszáll a közösség. A második dolog pedig, amennyiben hiánypótló közösségi eszközökről van szó, azokra van szükség, akkor az EU-nak kell ezt fizetnie. Én fiskálisan nagyon konzervatív vagyok, erősen hiszek benne, hogy az adófizetők azt kérik tőlünk, azt várják tőlünk, hogy az eurókat a lehető leghatékonyabban használjuk fel, és hogyha európai szinten történik valami, akkor az legyen hatékonyabb, mint a nemzeti eh, szintű szerepvállalás. Én azt várom, hogy nem lesz 100%-ig költségsemleges ez a megoldás. Némi költsége igenis lesz, meg kell találni a módját, hogy ezt kifizessük, mármint hogy azt kifizessük, hogy egy erős közösségi fellépés részeként használhassuk a tagállami eszközöket, és hogy ez hogyan fog kialakulni, ezt pontosan nem tudom megmondani, először a szakpolitikai javaslatot kell összeállítanom, hogyha támogatást kapunk, akkor egy alapos elemzés következik a költségekről is. Hát itt tartunk most. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a kollégák ugyan lett volna itt hely még a pódiumon, de mindenütt természetesen jól ülnek a felelősök is. Szerettem volna, hogyha mindenki egy asztalhoz kerül, akinek valamilyen kiemelt feladata van a e kérdéskörben, tehát lehet, hogy ez így jobb is. Jó, vannak még kérdések? Köszönöm Uh, köszönöm szépen elnök úr, illetve köszönöm szépen a biztos asszonynak, hogy ilyen alapos ismertetést tartott a tárcája tevékenységéről. Két konkrét kérdésem van hiszen említette a mexikai öbölben bekövetkezett balesetet, és ugye a válságok is az ön tárcájához tartoznak. A kérdésem inkább arra vonatkozik, hogy az európai vízeken mi a helyzet a válság megelőzéssel. Ugye európai vizeken is előfordulhat olyan katasztrófa, mint a mexikai öbölben az állásfoglalásunkban, amit reményénk szerint holnap fogadunk el ebben a szakbizottságban, egy teljes európai reagáló mm, egységfelelítását akarjuk elérni. Foglalkoznak-e ezzel önök, illetve a bizottság hol tart a csomag elemzésében? illetve Európának szüksége van -e erre? Nagyon örülnék, hogyha erre válaszolna. Nem szépen Richard Weber a következő. Köszönöm, elnök úr! A környezetpolitika óriási lépést tett a kölcsönös megfeleltetéssel előre, azzal, hogy kölcsönösen be kell tartani a szabályokat, el tudja képzelni biztos asszony új perspektívából ahol ez a resilience, tehát az ellenázó, ellenálló képesség is megvan, illetve mm, egyfajta pufferként körbeveszi a regionális politikát és EU politikát, hogyan jelenik meg a katasztrófa védelemben? Ön említette a víz katasztrófáit, az árvizeket, az irányelv, az árvíz irányelv mondjuk így az első lépést tette a védelemmel szemben, meg ugye ott, hogy ahol kevésbé kiépített még a védelem, ott is lehessen időben az árvíz katasztrófákra reagálni előzetesen. Mit próbál megtenni azért, hogy a kölcsönös megfeleltetés ezekre az előkészítésekre, EU pénzekből legyen finanszírozható, és aztán lehetőség nyíljon arra, hogy regionális, illetve mezőgazdasági forrásokat is kapjanak. Tehát itt egy ilyen kapocsról beszélek, összefogásról, ellenálló képes európai politikáról, és arról, hogy ezeket a kérdéseket hogyan lehetne elkölteni. A második dolog, felmerült-e annak a kérdése, hogy a, a biztosítás védelem például az árvízvédelmekkel szemben nem kellene, hogy létrejöjjön. A természeti katasztrófák sokkal nagyobb mértékű biztosítást igényelnek. A bizottságnak nincs -e terve arra, hogy jogi kereteket biztosítson erre a problémára, hogy a jövőben egyszerűbb megoldások legyenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez utóbbi a szeptemberi állásfoglalásban is benne volt, és azzal a kérdéssel van kapcsolatban, hogy mennyire vagyunk biztosítva a károk kiegyenlítésére, hiszen nagyon gyakran nincsen jó, vagy egyáltalán semmilyen biztosítás nincsen. Ez is az ön portfólióban alapjába kell, hogy tartozzon, tehát a biztosítás, az egész ágazat, ami mögötte állhat, előzetes vagy megelőző biztosító megoldásokat kellene, hogy kidolgozon azért, hogy nem mindig az adófizetőknek kelljen ilyenkor fellépnie. Kölcsök, kollektív rendszerekre van szükség. Köszönöm szépen, akkor várom megint a válaszait. On the, uh, on the question on the Gulf of Mexico. Ami a mexikói öböl kérdését illeti, a kezetektől fogva megfelelő megoldást választottuk, vagyis összehoztuk az összes európai biztos, akinek a hatásköre érintve van a Mexikói öböl által. Persze Ötinger biztos volt a vezetője ennek a csapatnak, illetve a környezetvédelmi, a halászati biztos, és jó magam vettünk részt ebben a munkában. Nagyon barátságos megbeszéléseket tartottunk a magánszektorral, és nem haboztunk felvetni az igazi problémákat, az elvárásainkat, illetve Öltinger biztos minnyájunk inputjaival nagyon hamarosan egy kommunikációval is elő fog állni, amelyben felméri, hogy miként lehet erősíteni a környezetvédelmi szabályozást ezen a területen, hogy megvédjük vizeinket az olajfoltoktól vagy a meglévő jogszabályokat terjesztenénk ki, vagy új jogszabályokat hoznánk, ez a két opció van, és a kommunikációból majd több is kiderül. Elmondhatom az eddigi egyeztetések alapján, amelyeket a bizottságon belül, illetve a magánszektorral folytattunk, hogy nem habozunk, igen, magas elvárásaink lesznek, hiszen nyilvánvaló a mexikai öböl balesete nálunk is előfordulhatott volna, szerencsére nem itt történt, de mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy ne történhessen meg, ne ismétlődhessen meg. Nyilván technológiai választásokról, döntésekről is van szó. Hamarosan megjelenik tehát ez a dokumentum. Egyébként itt van a mm, kabinetemből az egyik munkatársam, aki pont ezzel foglalkozik. Az elején nem tudtam, hogy a magánszektor miként fog reagálni, de hogy milyen lesz a reakciójuk, de aztán egyértelművé vált számukra, hogy a jogszabályokat mindenképpen szigorú be fogjuk tenni velük vagy nélkülük, és ezért érdemes együttműködniük. Persze a cégek attitűdje különbözik, egyesek sokkal aktívabbak, nyitottabbak, mint mások nagyon intenzív munka folyt ezen a területen, ami az árvíz irányelvet és a finanszírozást illeti. Némiképpen csalódott vagyok, amikor azt látom, hogy a tagállamok mennyire nem használják ki a rendelkezésre álló erőforrásokat, és nagyon bízom benne, hogy az idei év, konkrétan az idei nyár megkongatta a vészharangokat, hiszen egyes területeken muszáj lenne változtatásokat eszközölni. Bízunk benne, hogy a tagállamok jobban ki fogják használni ezeket az eszközöket, felismerik ezt a szükségszerűséget. Aggódom amiatt, hogy hogy ugye a fizikai infrastruktúrára nagyon szívesen vesznek fel támogatásokat, sokkal kevésbé a hosszú távú tervezésre. Azért kell küzdenünk, hogy helyreálljon az egyensúly a kettő között, nem csak fizikai értelemben vett infrastruktúrára van szükség. Időnként a szakpolitikai döntések nagyobb hatásúak, Például, hogy milyen területen lehet épületeket építeni, milyen területen lehet gazdálkodni, milyen területekkel, kell, hogy védettséget élvezzenek, katasztrófa megelőzés és reagálás szempontjából nagyon fontos a megerősített párbeszéd és az intézményi, szakpolitikai rész erősítése is a tagállamokban. A pénz rendelkezésre áll ez egyértelmű, hogy a körülöttünk zajló események tovább hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos a következő pénzügyi tervidőszakban is pénzt állítani rendelkezésre az árvízvédelemre nem hiszem, hogy erről le lehetne mondani. Ami a biztosítási cégeket illeti, nagyon releváns volt ez a felvetés. Még a humanitárius segítségnyújtásban is beszéltem ugye a kollégákkal, és mondták, hogy hát nem biztos, hogy élet képes ez az út, de még a humanitárius segélyezésnél is. Ugye 800 milliótól 1 milliárdig terjed az az euró összeg, amit abszorbálnak de az idén augusztus elején már ki is fogyott a kassa. Olyan rendkívüli igények léptek fel a világban a segélyezésben. Egy olyan pénzügyi út kialakítása, ami nem egyedül a költségvetésen és a tartalékokon múlik, azt feltételezi, hogy valamilyen fajta biztosítási rendszert alakítsunk ki. Így a válságoknak leginkább kitett régiókat tudnánk biztosítani a világban mondjuk a legveszélyeztetettebb Szudán a jövő évben, úgyhogy annak a legnagyobb a kockázata. Csak hogy mi nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy a költségvetésünk egy részét úgy használjuk, hogy megnyitjuk mások előtt is. Csak hogy a tervezhetőséget bizony javítaná egy ilyen hozzáállás. A pénzügyi innovációkról tovább folyik a gondolkodás. Önök jobban tudják, hiszen önök engedélyezik a pénzköltést. hogy a pénzügyi tervezés nél a tervezhetőség bizony kezelendő probléma. Rugalmasabbá kell tenni a finanszírozást. A biztosítási ágazattal is egybe, együtt kell működni, hiszen ők nagyon sok ilyen kockázatfelmérést végeznek, hasznos lehet az ő hozzájárulásuk. Der Beginn unserer Zusammenarbeit äh, des Umweltausschusses. Köszönöm szépen, biztos asszony. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül érdekes és nagyon hasznos vita volt, amit folytattunk itt egymással, és nagy örömmel várjuk a közleményt, amely a következő hónapban jelenik majd meg, és esetleges jogszabályalkotási javaslatokat tartalmaz ezen a területen. Érdekes, hogy 2011 az önkéntesség éve lesz, és valamilyen konkrét elem az európai önkéntes testület esetében biztos, hogy ez nagyon jó fogadtatásra találna fiataloknál, fiatal generáció körében, ott nagyon készek, nagy hajlandóságot mutatnak a kötelezettségvállalásra, és az EU-nak erre reagálnia kellene. Hallottuk az üzenetet, hogy a rugalmasság a lényeg a költségvetésben, és a rugalmasság kell, hogy legyen a főszempont az ön portfólióját illetően, Hát ezt majd megpróbáljuk megbeszélni a, a Költségvetési Bizottságban dolgozó kollégáinkkal, hogy mennyire lehet valóban olyan e, elemeket rögzíteni, hogy gyorsan tudjanak reagálni, és hirtelen ne üljön ki a kassa, ne kerüljenek üres kassa elém, hogy gyorsan kell a segítség. Szóval még egyszer nagyon szépen köszönjük ezt a vitát, és aztán biztos, hogy találkozunk majd újra a közlemény megjelenése után, és hát nyilvánvalóan a jogszabály alkotási ajánlatok kapcsán is. Sok sikert a munkájához, és hamarosan találkozunk. Köszönöm szépen, bármikor, csak hívjanak, és jövök. Köszönöm. So, dann kommen wir zu Punkt. Akkor, Akkor nézzük a következő napi rendi pontot, amely a kérdések Kriton, Le Page, meg Evans, Pletikainen, Liotár és Anna Rosbach által benyújtott az üzemanyagok minőségére vonatkozó irányelvben a hátrányos homokról, földhasználatban tapasztalható változásokról, és a másik, és az üzemanyagokról szól. Kritonár zenészt kérem, hogy adja elő a kérdést, mondja el bevezetőjét. Köszönöm szépen, elnök úr! A bizottság számára ismert ez a kérdés, már a júniusi bizottsági ülésünkén is megbeszéltük ezt. A jelenlegi bizottsági javaslatban, szakbizottsági javaslatban nincsen a kátrány kibocsátás és egyéb kátrányhomok tartalommal kapcsolatban megfelelő határérték. A kibocsátás a becsült értékeknél alacsonyabb. A bizottság eddig, mint hogyha félt volna a VTO kihívásaitól, de a VTO szabályok értelmében bizonyítékokra kell ezeket az értékeket alapoznunk, és ez bizony az előfeltétel. Nos, az érték az egyéb szilárdanyagoknál is meghatározott érték azt mondták, hogy egyetlen egy tanulmányban meghatározott értékekre pedig vannak még olyan, van egy másik érték is, amely a bizottsági agaslatához közelebb áll. Sokkal jobb, hogyha a kátrány értéket, a kátrányhomok értékét tehát a bizottsági javaslat alapján határozzuk meg. Ugyan ez az érték amely ezen kívül még más tanulmányokban is, amelyekről nem említenek a bizottság javaslatban, eh, szerepelnek, azok is alacsonyak. Várhatóan ezzel a világ még érintetlen erdőségének eh, az egy negyedéhez való kiirtásához vezetne. A bizottsági javaslat tehát nem foglalkozik a hatékony földhasználattal nem veszi figyelembe azt, hogy van kibocsátás, van szállítás, és van egyéb hatás is. Sőt, a VTO problémája még ennél is tovább megy. A bioüzemanyagokkal kapcsolatban megállapított kibocsátások és a bioüzemanyagokra használt jelenlegi módszerekkel kapcsolatos. Csak hogy egy kicsit jobban elmondjam, hogy miről is szól ez. Ugye a bizottsági javaslatot, ha mennyiben egy, tab, egy vállalat mondjuk, amely kátrányhomokkal, kátrányhomokkal állít elő üzemanyagot, és a kibocsátása alacsonyabb, akkor az adatokat szabadon beterjesztheti, és akkor egy további, újabb értéket lehet a általános érvényen meghatározni. Tehát a, ez a megoldás módosi, ez tartalmazza azt a lehetőséget, hogy módosítsuk, alkalmazzuk, alakítsuk a, a határértékeket. A bizottság javaslata alapján azt szeretnénk, hogyha a tagállamok vita anyagot készítenének elő, de tíz részvevője van a konzultációnak eddig. A, a többség nem támogatta ezt a kettős megközelítést. Az inna nem tárgyalta még meg, és nem egyértelmű, hogy melyik megoldás mellett lennének a tagállamok. Véleményünk szerint a környezeti, az energiai, fő, energiaipari főigazgatóság támogatja Mi viszont rendkívül problematikusnak tartanánk a, a bizottsági javaslat, az EU bizottsági javaslatát. A kérdések egyértelműek, és szeretnénk, hogyha tisztáznák a hibrid megközelítéssel kapcsolatos jelenlegi helyzetet, hogyha a bizottság nem tudja ezt jelenleg támogatni, akkor miért nem? Tudni szeretnénk, és remélem, hogy a WTO fontos érveit majd a bizottság el fogja mondani, mert ahogy már korábban mondtam, nagyon fontos, hogy ne csak egy tanulmány E, eredményeit vegyék figyelembe. hajlandó-e a bizottság arra, hogy a földhasználat közvetlen változását is bevegye a tervezett irányelvek? Köszönöm. Köszönöm szépen Krétion Arzenisnek. A kérdést elküldtük a bizottságnak, és megkértük az energiaipari és az éghajlati főigazgatóság képviselőit, mindkettő el is jött. Aul és Röccon urak. Ki kezd? Ról úr megtenni, hogy először válaszol? Köszönöm elnök úr, és köszönöm Arzenis úrnak, hogy ezt a kérdést ilyen pontosan fogalmazta meg. Én fordított sorrendben válaszolnék, először a hibridekről, aztán a kátrányhomokról. Köszönöm, hogy újra visszatér szakbizottságuk az üzemanyag minőség irányelv módosított verziójának végrehajtására. Eddig nyilvános konzultációs dokumentum született meg, az érdekelt felekkel és tagállamokkal konzultációt megindítottuk. További dokumentumok alapján világos, hogy a bizottsági szolgálatok részletesen megfontolták a hibrid megközelítést, az érdekelt felekkel való konzultációk 2009. júliusában is ezt publikálták, és a 2010-es januári ülésen és a márciusén is a különböző opciókról tárgyaltunk, de ezeket még megfontolás tárgyának tekintjük, ezeket a megoldásokat. A végleges állampont szempontjából fontos, hogy a végrehajtási intézkedések kiegyensúlyozottak és hatékonyak legyenek. A társ törvényalkotók ugyanígy vélik, és nem fogadják el azt a a módszert a számításnál, amely az üvegházhatású gázok és az üzemanyagoknál fontos, hanem sokkal inkább a komitológia eljárásra meghatározott módszert támogatják. A konzultációs dokumentum szerint minden olyan megközelítés, amely a kitermelési eh, szakaszra vonatkozik, bonyolult kérdéseket vet fel. Nem szabad elfelejteni, hogy ezek a kérdések csak 15%-át teszik ki az összes, az életciklus teljes kibocsátásának. Az optimális megközelítést megfelelően kell kialakítani, tehát olyan módszerrel, amely a gázkibocsátás csökkentését is lehetővé teszi. A bizottság erre vonatkozóan is új megközelítéseket fontol meg. A tagállamok végrehajtásával kapcsolatban és bevonásával nyilvános konzultációt kezdtünk meg 13 tagállammal. Két kérdést vetettünk fel az üvegházhatású gáz számításának módszerére vonatkozóan. Hatan az értékalapú módszert, kettő a hibrid modellt támogatta. A második kérdés, hogy az irányelv az UHG kibocsátást rendelkezésre álló tanulmányok bőséges kínálatát a, a környezetvédelmi jellegéről ö, támogatják-e? Hatan támogatták. 2010 márciusában a tagállamok egy opciós dokumentumot nyújt, ö, kapnak, Ebben a hibrid módszer által számított módszerek 8 verzióját kapják meg. Az ülés eredménye azt mutatja, hogy 10 támogatták a az alapérték megközelítés, további három tá- tagállam pedig a, a, a hibrid értékeket, és csak egy volt egyértelműen ez ellen a felfogás ellenében, ami a kátrányhomokra vonatkozik. A bizottság nem győződött meg a kátrányhomokkal előállított üzemanyagok hatékonyságáról. Meg, megbízott egy kutatóközpontot ennek megvizsgálásával. Egy aktualizáló tanulmányt is készítenek a kátrányhomok tartalmú üzem, kátrányhomok alapú üzemanyagok gyártásáról. További információra van tehát szükség erre a területre vonatkozóan. A bizottság tovább dolgozik a, az intézkedés részletein. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy az illetékes biztos tavaly júliusban, már július 14-én az önök szakbizottsága előtt politikai kötelezettséget vállalt arra, hogy a lehető mi, leggyorsabban megoldja a kárcsányhomokkal kapcsolatos problémákat. A végrehajtási intézkedéseket a tagállamok számára be fogja terjeszteni. A bizottság a kérdést 2011 előtt megkívánja oldani, akkor, amikor az aktualizált tanulmány a a kácsányhomokra és olajpalára vonatkozóan egyaránt rendelkezésre fog állni. Volt egy konkrét kérdés még a földhasználat közvetlen változásáról is. Nos, e kérdéskörben magunk is e, vizsgálódunk, és figyeljük a mások tapasztalatát. A földhasználat e, közvetlen e, változása a kátrányhomok hatására egy olyan terület, amely szerint a közvetlen megváltozása a bányaiparban, például Kanadában a, a felszíni bá, a felszíni fejtésnél 0,6 megazsul per kilogramm értéket, értéke járul hozzá a kibocsátáshoz. A, felszíni, a külszíni bányászattal, fejtéssel kapcsolatban a, a kibocsátási értékek az egyéb megoldásokhoz képest magasabbak. Nos, összességében tehát megfontoltuk a hibrid módszert, nem sikerült még lezáróan végig gondolnunk ezt. A kátrányhomokat természetesen figyelembe fogjuk venni, és továbbra is igyekszünk megoldást találni. Uh, Köszönöm szépen. Hudson úr is szeretne hozzászólni? Ha nem, akkor Baszájkút következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm Owen úrnak a magyarázatokat, illetve a válaszokat a kérdésekre. Csak egy follow-upot, ha megengednek. Azt hiszem, hogy itt a lényeg az időzítés. Heidegard biztos asszony azt mondta, hogy politikai kötelezettséget vállal, hogy egy értéket bevezet, csak az a kérdés, hogy mikor a JRC-nak le kell zárnia. Ugye a vizsgálódását erre vár a bizottság. Úgy gondolom, hogy 2011 vége már túl későn van, mert nem szabad figyelmen kívül hagyni, és szerintem ez nagyon fontos, hogy egy jelzést szeretnénk a befektetőknek küldeni Európából, ugyanis nagyon sok pénzt fektetnek a kátrányhomokba az elkövetkező években, 379 eh, milliárd eurónyi befektetésről van szó, ennyit eh, fektetnek a kátrányhomokba, hogyha az Európai Bizottság eh, nem ad jelzést már most, hogy a kátrányhomok kapcsán egy értéket fogunk meghatározni, akkor ez azt jelenti, hogy zöldjelzést kapnak, folytathatják a munkát. 2011 végén már késő előállni ezzel. Szerintem fontos, hogy hangsúlyozzuk az időzítés fontosságát vannak jelentések, nem, nem egyszerűen nyilvános jelentések vannak, hanem tudományos vizsgálatok eredményei állnak rendelkezésre, és ugyanazt mutatják ezek a jelentések, egyértelműen azt mutatják, hogy a kátrányhomok jobban szennyez, mint a dízel, vagy a gázolaj, vagy bármilyen más fajta kőolaj származék, amit használunk. Ö, tehát mindenképpen jelezni kell a befektetőknek, hogy a kátányhomokba fektetni nem a megfelelő lépés. Kriton. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék, szeretném kiemelni, hogy a bizottság úgy tűnik, hogy megváltoztatta a lelespontját. Korábban a tagállamok elutasították, a, azt az értéket, amit most meghatároznánk a keltrányhomok esetében. Nyilván támogatjuk ezt, a felvetést mi szerint az időzítés fontos, 2011 vége túl későn van, előbb kell jelzést adni a befektetőknek. Lehet, hogy egy olyan tevékenységet támogatunk, amely Kanadából most Madagaszkárba költözik, és a nagyon törékeny ökoszisztémákat veszélyezteti. Tovább kell tekinteni egy, ezügyben. nem szabad a nagyon fontos széntemetők tönkretételét finanszírozni, és befektetési biztonságot teremteni ezen a területen. Nagyon sok esetben a klímaváltozás közvetlenül vetődik fel. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy újabb rossz döntéseket hozzanak, megfelelő kátrányomok kibocsátási értéket kell már most meghatározni. Köszönöm. Uh, I think, Owen, if you want a for a reply. Hiszem, hogy a válasznak ezt elfogadom. Köszönöm szépen. Elnök úr, azt hiszem, hogy Teljesen egyetértek azzal, hogy az iparnak hosszú távú tervezési horizontra van szüksége, és a lehetőség szerint precízen kell megmondanunk, hogy mit tegyen az ipar a jövőben. És ebben egyetértünk, és ezt fogjuk megbeszélni holnap a könnyű tehergépjárművek kibocsátásával kapcsolatban is. De ha azt mondom, hogy évvégén 2011-ben ez nincs messe, meg lesznek az értékek az olaj, a kátrányhomokra vonatkozóan, akkor ez el elképzelhető, hogy működik. A másikat tanulmányozzuk, és hát amint megjelenik az ezzel kapcsolatos tanulmány, tovább tudunk lépni. Ha az ipar ezt tudja, akkor megfelelően tud tervezni, figyelembe tudja ezt venni. De most még nem kellenek a dátumok, nem mondhatjuk azt, hogy 12 hónap múlva lesz ez így és így. Hát ez a válasz a kérdésre. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, akkor ezzel a vitát lezárjuk, és a következő kérdés a napirendünkön Szátó Hászi és Krisz Davis képviselő kérdése. A légszennyezőanyagok nemzeti köbocsátási határ értékéről szóló irányábról a tengeri hajózásban. Nem tudom, itt van valaki? aki esetleg beszél a kérdéssel kapcsolatban? Én azt mondtam, igen, de hát azt hiszem világos a kérdés, úgyhogy inkább megtakarítom az időt arra, hogy majd reagáljak. Hassi és Davis kollégákat szeretném kimenteni, hogy nem tudnak itt lenni a kérdésükkel kapcsolatosan, de egy világos kérdés. A média sokat írt, beszélt erről, úgy tűnik, hogy a bizottság nem kívánja felülvizsgálni, eh, az idevágó a levegő minőségi jogszabályokat, és a fő kérdés az, hogy mi eh, igaz, ebből, hogy a bizottság tényleg el akarja halasztani mindezt a tengeri hajózásra vonatkozóan is? Ismét el akarja halasztani? Ez a fő kérdés, és majd utána reagálok. Köszönöm szépen. Szalablanko asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és hát a képviselők, ha nem is tudnak itt lenni, azért szeretnék válaszolni, és biztosítom a bizottságot, hogy az Európai Bizottság látja ennek a kérdésnek a fontosságát a levegőminőséggel kapcsolatban minden szinten, az ózonnal, a talajközeli ózonnal kapcsolatosan is, és a levegő szennyeződés mint egy fél millió korai elhalálozásért felel Európában, és ez az eutrofizáció, a savasodás és a talajközeli ózon vezethető vissza. És most engedjék meg, hogy ne hagyja kétséget afelől, hogy a bizottság vállalja a kötelezettségét, hogy megvalósítja a levegő minőségi jogszabályokat, sőt szigorítja őket is, ha kell, az emberi egészség védelmének érdekében, és ezt a munkát folytatja. Meg fogja nézni a célirányos tevékenység lehetőségét. A nemzeti plafonokat tartalmazó irányelvek felülvizsgálatát valóban elhalasztottuk 2007 közepére. Ez egy nagyon fontos hozzájárulás tehet a levegő minőségének javításához, de hát már sikerült előre lépni azért összességében uniós szinten, és a környezetszennyezők számára a jelenlegi tervek megvalósíthatók lesznek, és ez jó hír, ami a az ammónia, a CO2 esetében ezek jók, azután a volatilis szerves anyagokkal kapcsolatban is tartjuk a célt, tehát az NOx esetében 10%-osak vagyunk, de a kép nem pozitív, ha országonként nézzük a kérdést, sok olyan tagállam van, amelyeknél megvan a plafon, de az NOx esetében ez nem valósul meg. A bizottság nagy jelentőséget tulajdonít ennek az irányelvnek, és ideje ezt felülvizsgálni. A bizottság, és nem csak Potocsnik biztos, hanem az egész testület fontosnak tartja, hogy az elkövetkező hetekben egy vitát szervezzen az irányelv, a NEC irányelv felülvizsgálatáról, illetve annak időzítéséről. Jelenleg még nem tudok definitív választ adni az időpontra vonatkozóan, de hamarosan meg fog történni a NEC irányelvnek a felülvizsgálata. Nos, most szeretném hangsúlyozni, hogy a NEC irányelv, a anyagok nemzeti kibocsátási határértékeiről szóló irányelv módosítása egyedül nem hozza meg a, a kívánt eredményt, úgyhogy ezt össze kell kapcsolni sok minden mással, egyéb kötelezettség vállalásokkal, a hatodik környezetvédelmi keretprogrammal. Tehát nem lehet ezt izoláltan nézni, ez szerves része az Európai Unió levegő tisztasági politikájának, és ezért a bizottság arra törekszik, hogy ilyen összehangoltan cselekedjen. Jogszabályt készít elő 20 tagállam ellen, ahol a standardok túlságosan sérülnek, tehát ahol a normákat nem tartják be, nitrogén dioxiddal kapcsolatban különösen. Azután az NO2 esetében a bizottság fel kíván lépni ott, ahol a kibocsátás sokkal magasabb lett. Hasonlóan, elnök úr, a nemzeti határértékeket illetően sok tagállam jelenleg, a jelenlegi információink szerint nem érték el a 2010-es küszöböt. Tehát a bizottságnak fókuszálnia kell arra, hogy célirányosan lépjen, hogy segítsen az emisszió csökkentésben. Üdvözöljük, hogy az ipari kibocsátási irányelv, az NOx, az SOx és a részecske kibocsátást fogja csökkenteni. És akkor most jön a második része a kérdésnek, hogy a bizottság javaslatot kíván elfogadni, hogy a 2008-as imóban elért megállapodásnak megfelelően a kéntartalmát csökkentsük a tengeri hajózásban használt üzemanyagoknak. Tehát az IMO, IMO egyezmény itt figyelembevételre kerül, és üdvözöljük ezeket a rendelkezéseket. A jelenlegi becsléseink szerint ezek a rendelkezések végül is lehetővé teszik a géndiokszid kibocsátás csökkentését 10 majd, hogy nem 90%-kal és 75%-kal a másodlagos kibocsátásokat. A jogszabályalkotási javaslat, hogy ez az AIMO-ban, AMO-ban elért egyezmény bekerüljön az uniós közösségi jogba jövőre, ez együtt jár egy jelentéssel, amely azt vizsgálja, hogy a jelenlegi kén irányelv hogyan valósul meg, kén-dioxid irányelv, és ez megfelelő adatokkal szolgál majd, hogy fel tudjuk mérni a jelenlegi kén kibocsátási valóságot a balti tengernél, a, a csatornán és az északi tengernél. Na most a bizottság nem része a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek, az ilyen mónak, úgyhogy ennél tovább nem léphet, mert a tagállamok itt a szereplők, és új szabályok kellenek tehát a kén és a nitrogén kibocsátással kapcsolatban. Ehhez új módosításra van szükség, új szikász-nikász értékekre van szükség. 2013-ban fogjuk befejezni a teljes levegő minőségű jogszabályok felülvizsgálását. Hát megpróbáltam tájékoztatni önöket, elnök úr, remélem, hogy sikerült válaszolni a kérdéseikre. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Nem vagyok persze biztos abban, hogy az érintettek elégedettek lennének, -e, de azért a szót megadom a jelenlévő képviselőknek. I'll just give you some time, Chris, then, uh, <laughs> all right. Chris, köszönöm szépen a bizottságnak a válaszokat, és köszönöm azt, hogy néhány bizonytalanságot most tisztázott. Ugye olyan jelentős a média figyelem, hogy mi magunk is részben emiatt tettük fel a kérdést. De ugye most jelezte, hogy nem fogják felülvizsgálni a meglévő irányelvet. Tudom, hogy a, a biztos úr nem volt elégedett ezzel a válaszsal. A második részével természetesen egyetértek azzal, amit mondasz, és akkor, amikor ilyen jelzéseket küld az ember a tagállamnak, akkor, illetve a bizottság, akkor természetesen azt kell sugalni, hogy a szigorúbb szabályokat meg kell-e vagy sem valósítani. Remélem, hogy a bizottság egyértelműen jelezte a, a tagállamoknak, hogy nemzeti szinten a magasabb kén tartalmú és a, a az üzemanyagra vonatkozó irányelveket meg kell, át kell ültetni, mert egyébként ezek eh, káros hatásokkal lennének. Természetesen alapvetően fontos lenne mégiscsak eh, a, a meglévő irányelv felülvizsgálata, mert egyébként nem tudunk megfelelő értékeket hozni. Ez a bizottságnak tehát egy ilyen szélesebb feladata. Eddig még nincsen olyan jogszabályunk, amely átfogóan megoldaná ezt a kérdést. Persze vannak elemek, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a 205 5, 5, PM-re vonatkozóan is E, tehát a 2005-ösre vonatkozóan is mindezt megtegyük. Nagyon fontos, hogy a parlament év végén már megkapja a megfelelő módosított felülírát verziót. Köszönöm szépen. Krisz, kíván még válaszolni erre? Igen, igen. Talán a bizottságnak kellene ezt feltenni, ezt a kérdést, de hát Nem tudom, hogy a nemzeti kibocsátási határértékre vonatkozó irányelv, hogy mikor fog határba lépni. Egyértelmű az, hogy ennek eredményeképpen a normák bevezetésével emberi életeket lehetne megmenteni, és adott esetben például a gabonatermésben kevesebb kár adódna. Úgy tűnik azonban mégis, hogy a környezeti fejlesztés mozgató rugóját még nem látja a bizottság, nem bízik eh, az ajánlások lényegében, pedig nagyon fontos eh, anyagi és, és vállalati előnye is lennének ebből. Vajon most a bizottság már nem hajlandó, vagy nem akar ilyen normáknak eleget tenni, nem akarja a normákat adott esetben a a kormányok nyomására emelni. Nem pusztán a környezeti előnyök kérdéséről van itt szó, hanem arról, hogy bizonyos politikákban, az a intézkedésekben a, a tagállamok egyszerűen nem hajlandók a bizottságnak a mandátumot megadni. Persze, persze, ön is megkapja újra a szót, hogy ne. Nos, elnök úr, köszönöm. Hadd váltsam a kért két részre a kérdést. Egyrészt ugye az üzemanyag kéntartalma, ezzel kapcsolatban megismétlem, ami a, az üzemanyag kéntartalmát illeti, az IMO új 06-os eh, eh, eh, számukra való átalakítását ez év során meg fogjuk tenni. A másik pedig ezzel kapcsolatban az, hogy a további nikár-szikár jelölése is fontos. Tehát a bizottság a tagállamokat szólítja fel, hogy lépjenek, mert nekik kell az ilyen óra vonatkozóan a javaslatot megtenni, és mi majd támogatjuk ezt. De az új üzemanyag normát, amit át kell ültetni, azt az év végéig kell tehát átültetni. Ami a kérdés egyéb részére vonatkozik, a nekre. Nem tudom, hogy a képviselő úrnak volt-e lehetősége arra, hogy a teljes választ meghallgassa. Ebben benne van, hogy a biztos ugyanolyan normák meghatározását kívánja, amelyekkel kapcsolatban mi már a tagállamokban például a balesetekkel szemben próbáltunk lépni. Valóban elhalasztották a, a revíziót annak érdekében, hogy az éghajlat és energia csomag teljes mértékben kifejthesse javító hatását. Majd ez után aktualizáltuk a, a számításokat, és most minden elemet technikai szinten tárgyalják a biztos a, a kollégiummal, a, a szakértői testülettel, egyrészt arról, hogy mikor lenne legmegfelelőbb idő az átvétel. Nyilván ez az irányelv nem fogja az összes szükséges problémát megoldani, hogyha nem megfelelő időben vezetjük be. Éppen ezért a nemzeti határértékek ugyanúgy fontosak, mint például a nemzeti környezet vagy éghajlatszennyezési határértékek is. De ezeket mind összefüggésben kell látni. És ezért mondtam azt, hogy párhuzamosan végezzük a munkát. Jelezte a képviselő úr, hogy a jövőben a részecske arányokat maximalizálni kell az irányelven. Valóban ezt meg, de ennél többet nem tehetünk. Köszönöm szépen. Biztos vagyok abban, hogy a bizottság majd átadja, hogy szakbizottságok türelmetlenül várja a fejleményeket. Akkor azt hiszem lezártuk a kérdést. Jó. Következő kérdés a hetes kérdés. ez pedig a környezetvédelmi felelősségvállalási irányelv felvizsgálatával kapcsolatos. Nem tudom, melyik szerző kéri a szót, tessék, Köszönöm szépen, elnök úr. A mexikói katasztrófa után minnyáján rádöbbentünk, hogy továbbra is rések vannak a globális küzdelemben, európai jogszabályok, felmérés, kötelezettség, vállalás, felelősség kérdése, a Deep Horizon súlyos esete e, nyomán mind-mind felvetődtek, mint megoldandó problémák. Eredetileg a problémát ugye a kőolaj jelentette, a másik e, gond e, a módszer, hogy nagyon sok, tehát az olajfolt nagyon sok mindent megölt a tengerben. Természetesen ez lehetővé teszi számunkra, hogy jobban lássuk, hogy nagyon korlátozottak a kockázat felmérési lehetőségeink az ilyen műveletek esetében. Tehát a, a gáz problémát jelent, illetve a szén megkötés és tárolás, a CCS technológia még nincs kipróbálva, az olajfúrást viszont megfelelően tesztelték, már megfelelő tapasztalatát rendelkezésre, tehát elvileg fel kellett volna, hogy legyenek készülve a mexikói öbölben. Úgy tűnik, hogy fel kell javítani a környezetvédelmi felelősségről szóló irányelvet, hogy minden eshetőségre felkészüljünk, és ez a felelősségi irányelv nem vonatkozik az olyan balesetekre, amelyek offshore, illetve mélytengeri környezetben következnek be a környezetvédelmi felelősségről szóló irányelvet tehát szigorúbbá kell tenni, és ki kell terjeszteni a e, mélytengeri e, kiaknázásra, illetve az e, beinjektálásos módszerre, amit szintén alkalmaznak. Érdekelne, hogy a bizottság milyen kezdeményezéseket kíván tenni a kitermelési felelősség, illetve az injektálás vonatkozásában. Több szerzőt nem látok itt, úgyhogy megadnám a szót a bizottságnak. Garcia Burgos úr, ugye? Tessék, és szeretettel üdvözöljük Önt. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr a bizottság már a júliusi plenáris ülésen bejelentette, hogy a Deepwater Horizon baleset után ö, egy átfogó ö, javaslattal fog élni. Mindenek előtt felméri, hogy a jelenlegi EU szabályozásban milyen rések vannak, másfelől pedig meghatározza, hogy e rések betöltéséhez jogszabályokra szükség van-e a felmérés, az értékelés még folyik, de előzetes eredmények már születtek a környezetvédelmi felelősség vonatkozásában. Az első megállapítás az, hogy az offshore, tehát a tengeri olajkitermelésre vonatkozik, a környezeti felelősségről szóló irányelv szigorú rendszerre Az olajfúrás, a tengeri ö, olajfúrás során veszélyes anyagokat ö, mozgatnak, köztük az olaj, a kőolaj maga is ilyen, és a ö, veszélyes anyagok kezelése ö, a hármas melléklet tárgyát képezi ebben az irányelvben. Másfelől elemzésünk azt mutatja, hogy a védett fajokat és természetes élőhelyeket a tengeri olajfúrás által való károsítása és a, az irányelv földrajzi alkalmazási területéhez tartozik, hiszen a tengerparti tagállam érintett, különösen a területi vizek, vagy felségvizek esetében. Viszont a környezetvédelmi felelősségi irányelvet csak az EU jogszabályok vagy nemzeti jogszabályok szerint védett fajokra lehet így alkalmazni. Másfelől például a kereskedelmének halászott halfajokat ért kárt nem lehet így megtérítetni a környezetvédelmi felelősség irányelv alapján. Ez egy gazdasági károkozás, amivel nem foglalkozik a környezetvédelmi felelősségi irányelv. Egyértelmű hiányosságot jelent a környezetvédelmi felelősségi irányelv alkalmazási területe, ugyanis az a víz szennyezés csak részben eh, eh, szabályozza. Csak a partmenti eh, vizek minőségével foglalkozik, egy tengeri mérföldön túlmenően már nem. A víz vegyi összetétele, minősége, romlása nem tartozik ide Tehát a felségvizeken kívül, erről nem szól az irányelv, a kontinentális shelfhez tartozó vizek minőségével nem foglalkozik. Az irányelv alkalmazásának földrajzi korlátait, hiányosságát orvosolni kell. Elvileg ehhez módosítani kell a környezeti felelősségi irányelvet annak érdekében, hogy azt összhangba hozzuk. többek között a tengeri keret stratégiáról szóló irányelvel és más EU jogszabályokkal. Ami a másik aspektust illeti, amit itt a szóbeli kérdés felvet, vagyis a szén befogás és tárolás, a CCS technológia felelősségi kérdéseit, véleményünk szerint nincs hiányosság, a környezeti felelősségi irányelv megfelelően kezeli ezt a területet, a tárolási helyszínek működtetése a CCS irányelv alapján olyan tevékenységet képez, ami a környezeti felelősség irányelv harmadik mellékletében szereplő listán rajta van megfelelően értékelni a károkozást azonban továbbra is problémás, nehéz felmérni, hogy mekkora kárt okoztak, de hát persze a probléma nem csak ezen a területen áll fenn, az összes akár más tevékenységből származó környezeti károkozásra is vonatkozik. módszertani probléma az önmagában nem megoldhatatlan. Köszönöm szépen. Köszönöm, nagyon világos volt ez a válasz. Kriton kérte a szót? Tessék. First, in any case, I also... Én is szeretnék köszönetet mondani a, vála- a bizottságnak a válaszért. Kicsit óvatosabban fogalmazok, hogy valóban azt, kap, azt kerestük-e, amit kaptunk. A fúrásokkal kapcsolatos kérdéseknél minden esetre az fontos, hogy a bizottság már hajlandó arra, hogy módosítsa az irányelvet, felülbírálja, és javaslatait várjuk legalább a hiányosságokat próbáljuk megszüntetni, hogy hasonló katasztrófák ne fordulhassanak elő a nyílt vizeken. Köszönöm, akkor megadom még önnek is a szót. Igen, igen. A kollégámhoz hasonlóan köszönöm én is a választ. Azt, hogy látjuk, hogy a jelenlegi jogszabályban hol vannak a hiányosságok. Ha összefoglalom, kettőt látok. Az egyik az a földrajzi részekkel kapcsolatos, a vizek vegyi szennyezése. Még nem minden európai térhez tartozó vízre vonatkozik a jelenlegi irányelv, a másik pedig a fajokra, illetve kereskedelmi halászatra. Tehát ez sincs még lefedve. Akkor, amikor a bizottság majd elemzését előterjeszti, akkor kérdezem, hogy konkrét javaslatokat is tesz a jelenlegi EOD irányelv módosítására, hogy ezt a két hiányosságot megszüntesse. Köszönöm. Megadom a szót, és talán az idő, a határidőket is elmondaná, hogy mikor akarja a javaslatot előterjeszteni, és hogy eh, lévén rendkívül bonyolult, hogy ki eh, működik, ki biztosít, ki dolgozik, vajon a, a a felelősség irányelv egyértelmű, hogy ki miért felel, vagy ezt is felül kellene bírálni. Nos, a lefedettség hiánya. Tehát, hogy a kereskedelmi fajok hiánya, nos, ez, ez ez nincs benne a rendszerben valóban. A jelenlegi irányelv a környezeti károkra kíván csak kiterjedni, és úgy gondolom, hogy ez pedig egy teljesen másfajta kárt jelezne, egy olyan kárt, amely elsősorban gazdasági jellegű, és ezért egy másfajta instrumentumot igényelne, nem pedig a környezeti felelősség irányelvéhez tartozna. A második kérdéssel kapcsolatban. beterjesztettünk egy tervezetet módosításra, a következő napokban pedig egy jelentést fogunk kiadni az ELD irányelv végrehajtásáról. És különösen foglalkozni kívánunk olyan mechanizmusok, azzal a kérdéssel, hogy, hogy milyen mértékben állnak rendelkezésre pénzügyi eszközök, mechanizmusok a helyreállításhoz, illetve megnézzük, hogy milyen módosításokra van szükség a felelősség irányelvel kapcsolatban, hogy a partmenti olajfúrásokból eredő károkat enyhítsük, illetve azokat helyreállítsuk. És egy, egy javaslat csomagot is tervezünk, amelyel, amelyek biztosítják azt, hogy a partmenti fúrások az EU jogszabályoknak megfeleljenek. Ezt a kérdést már felvetették, de vannak egyéb szempontok is, amelyek relevánsak és amelyeket figyelembe kell venni, majd válaszolni, válaszolnom. Köszönöm. Csak még egy kérdés az időzítéssel kapcsolatban. Hány hónapról beszélünk körülbelül? Nem tudom pontosan megmondani. Nem tudok jelenleg pontos választ adni erre a kérdésre most. Számos DG, számos biztos érintett, nagyon aktívan dolgozunk mindannyian a kérdésen, de sajnálatos módon ma még nem lehetséges bármi konkrétat mondani az időpontokkal kapcsolatosan. Majd elő fogunk állni javaslatainkkal, amint lehet. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy akkor a válasz az, hogy lesznek annyira gyorsak, hogy nekünk aztán ne legyen időnk még egy kérdést feltenni. De még egy kérdést szeretett volna ezzel kapcsolatban, kollega? Igen, csak tisztázni. Ha jól értem azt, amit a bizottság elmondott, amikor kereskedelmi összefüggésekről beszélünk, fajokról, akkor azok nem környezetvédelmiek, szóval nem értem. A halászoknak ezt jó nehéz ám megmondani, mert hogyha károkat szenvedett a halász, akkor most mit fedez a kár? a környezetvédelmi felelősség irányelv nem, és azt mondja, hogy nincs hézag, akkor kérdezem, akkor hova tartozik ez, mert a kár, a fajok elszenvedték ezeket a károkat, és ezt valahogy le kell fedezni, akik ö, ennek a kockázatnak ki voltak téve. Tehát itt jó lenne, ha pontosítani, hogyha ez nem a környezetvédelmi felelősség irányelv, akkor mi, ami erre vonatkozik? Igen, tessék. Köszönöm. Nos, Jelenleg ezek a károk a polgárjogi felelősség hatás körébe tartoznak, és ez megvan ez a kereseti lehetőség minden tagállamban. Ezt világosan lefedi a polgárjog ezeket a károkat, amelyeket a halászok elszenvednek vagy bármilyen gazdasági tevékenységgel kapcsolatban keletkeznek. Még, még vagyonkárokra is vonatkozik ez, de a környezetvédelmi felelősségi irányelv az nem azért volt, hogy eleve fedjen le mindent. A környezetvédelmi kár az nem gazdasági kár, így tehát nem fedheti le az irányelv a polgárjogi igényeket. Ezért éreztük mi azt, hogy szükség van arra, hogy elfogadjuk ezt a speciális jogszabályt a környezetvédelmi felelősségről. Igen. Köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy akkor most jöhet a másik kérdés. Ez pedig nem más, mint egy teljesen más téma. Az állati melléktermékekre foglalkozik, tehát a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi szabályok. Ki van itt? Krisz? Te is kérdezted ezt? Akarsz beszélni? Először a választ hallgatnánk, meg aztán majd visszatérünk. Még néhány név van itt a listámon. A bizottságot kiképviseli? A nevet most itt nem is tudom pontosan, sok név van a listámon, tehát ki van itt a bizottságtól? Én vagyok, köszönöm, Bártolá Dómada vagyok, és az állategészség eh, head of unitja vagyok a fogyasztóvédelmi főigazgatáson, főigazgatóságon. Hálás vagyok a lehetőségért, hogy tájékoztatom önöket arról, hogy hogyan is áll a helyzet a állati melléktermékek dossziéjával kapcsolatosan? Tavaly 1069-es eh, rendeletet fogadtuk el, az 1069-est, és ez a jogszabály világos és arányos szabályokat irányoz elő a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozóan ez a rendelet mm, mindenre kiterjed, ami az élelmiszer láncon kívül van. Számos technikai termékre is kiterjed. És vérre például, amely a diagnosztikai eszközökben használnak, The regulation gave considerable... Állatbőrt, amit használnak különböző diagnosztikai eljárásokban higiéniai standardek, feldolgozási ö, ö, módszerek és nyomon követhetőségi követelmények. A bizottság széles konzultációkat folytatott az érintettekkel, tagállamokkal, és hát partnerországokkal, harmadik országokkal, akik kereskednek az unióval, ez egy nagyon fontos gazdasági jelentőségű kérdés. Jelenleg a bizottság véglegesíti a szövegezést az alapvető rendelkezéseket illetően, és ezt a bizottság elé terjesztjük majd jövő hónapban. Ezek az intézkedések ellenőrzési jogot is gyakorolnak, és lehetőséget ad majd a folyamatos felülvizsgálatra is. És hát szívesen elmondom, hogy hol tart a nyugszabály alkotás. A bizottság reagál az aggodalmakra, amelyeket észlelt, egyszerűsíti a szabályokat, integrál 30 különböző rendelkezést, amelyeket az előző szabályozások foglaltak magukban, és ez egy sokkal koherensebb jogszabály lesz így. Aztán a feldolgozott termékek ellenőrzése is fontos. Azután meg kell határozni a végpontot a gyártási láncolatban, a biodízel esetében, a különböző bőrtermékeknél, és így az anyagot, amit diagnosztikai orvosi célokra használunk, azt is sokkal nagyobb ellenőrzésnek kell alávetni. De csökkennek az administratív terhek, a nyomon követhetőség célja jobban érvényesül, arányosabb lesz az ellenőrzés a laboratóriumokban, a különböző feldolgozó üzemekben, a biogáz üzemekben, ez csökkentheti a terheket, amelyeket a jelenlegi jogszabályok rónak az érintettekre az élelmiszer higiéniával kapcsolatban. Bizonyos termékeknél sokkal ö, kockázatarányosabb, rugalmasabb lesz az ellenőrzés, hogy hogyan érhetők el bizonyos célok, különösen a szállítások különböző kategóriáit tekintve, és az állati melléktermékek kezelését illetően egy intézményen belül is akár. A szabályok megkönnyítik az egyes fajok táplálását, tehát a biodiverzitást is elősegítheti, segíti a, a védelmet, a polgárok védelmét is, és ez a célunk. Nemrégiben Snellhardt úrral is felvettük a kapcsolatot. Ő volt 2009-ben ennek a jelentésnek a felelőse, nagyon jó volt az együttműködés, és szeretnénk ezért köszönetet mondani neki, de hát most örömmel várjuk nyilvánvalóan az önök bizottságának a véleményét azzal kapcsolatban, hogy mit tervez a bizottság ezzel a dossziéval kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. És akkor most megadom a szót Snellhárt úrnak. Snellhárt, tessék parancsolni. Igen, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én visszabókolok a bizottságnak az együttműködés. Nagyon kellemes volt annak idején, és valóban egy nagyon bonyolult anyagot sikerült első olvasatban elfogadnunk. Azt hiszem, hogy ez tényleg a jó eredmény, a jó együttműködés eredménye, és jól tudtunk együttműködni az akkori cseh elnökséggel is. És hát már mielőtt a végrehajtási rendelet elfogadásra kerül, már akkor is szerettük volna, hogyha ez bemutatásra kerül a mi bizottságunkban is, ez az anyag, ez most megtörtént, és eh, talán, ha megengedik, akkor először egy általános megjegyzéssel kezdem az egész dossziével kapcsolatban. Mindig megijedek, amikor rendeleteket fogadunk el, olyanokat, amelyek eh, áttekinthető számokat tartalmaznak, aztán amikor jön a végrehajtás, akkor ez az áttekinthetőség elvész, és már az ember elveszti uralmát a dosszié felett, nem tudom, hogy szükséges-e ez, szakemberek biztosan tudják, de hát a bürokrácia mentesítés az mindig fontos, de itt erről nem lehet még szó most egy nagyon bürokratikus helyzetbe kerültünk, és hát nem lehet, hogy ez így maradjon, hanem általában is meg kell nézni, hogy ez a sok-sok szabály, részlet, ez tényleg kell -e. Most nem akarom ezt itt erre vonatkoztatni, csak úgy általában mondom vita alapként. Nos, ez az anyag itt van, időnk is van, hogy véleményt mondjunk róla. Néhány dologra azért felhívom a figyelmet, akkoriban mit akartunk? Mi ugye akkor szerettük volna, hogy legyen egy összjáték. Ugye akkor egy új rendeletre volt szükség, mert hogy volt új rendelet a higiénia területen, és akkor nem volt meg a megfelelő egyeztetés, ezt kellett pótolni. Tehát mi világos végpontot akartunk ezeknél a termékeknél. Mi, mi, a, mi a melléktermék vége, hol érezze a fogalom véget, és hát megfelelő előírásokat is akartunk, ez volt a kollégák elvárása hogy a melléktermékek ellátása is biztosított legyen, illetve melléktermékekkel való ellátás, de hát nyilván ehhez fontos a nyomon követhetőség is, mert ez a polgárok számára meghatározó. Azt hiszem, hogy az akkor meghatározott célkütőzéseket az első áttekintés után mm, jónak mondhatjuk, ezt sikerült elérni, tehát sok kérdés, ami akkor felmerült, megkapta a megfelelő választ, megoldást, és például a végpont kérdését illetően világos a definíció, hogy mi az, hol van ez, és jelenleg ehhez nem is tudok mit hozzátenni, csak hát intenzívebben kell még egyszer foglalkozni ismételten az anyaggal, de összességében azért egyetértek vele. Egy picit lassan megy ez szerintem. A, ö, akkoriban a vegyi anyagoknál a bizottságot ugye megkértük, hogy a tanácssal együtt az EFSA-nál csináltasson egy szakértői véleményt, hát most akkor meg lehetne írni, hogy talán egy kicsit gyorsítson a munkáján az EFSA mert hát jó lett volna azért, hogyha már meg lett volna az ő idevágó véleményük, tanulmányuk is a sokat jelent az érintett iparágak számára. Azt hiszem, hogy néhány területen nem tudom a számok, hogy jönnek össze ilyen kis mennyiségekről, amikor beszélünk, állati 500 kilogramról beszélünk, hát számomra a kérdés az, hogy most akkor ki ezt ki ellenőrzi? Hol találunk valami támpontot? Én jelenleg én se tudok más megoldást, de hát most miért akkor 50 kiló hetenként bizonyos termékeknél? Aztán van, aki már eléri szerdán, szóval nem tudom. Ezek a dolgok nagyon hogy is mondjam, olyan kicsit körvonalazatlanul vannak megfogalmazva, és nehéz ellenőrizni. Úgyhogy itt még el kell gondolkozni azon, hogyan lehet ezt finomítani. A diagnosztika területén a feltételek jók, a, a rendelkezések jók, és ezzel meg lehet határozni a végpontot. Tehát ez jónak tartom. A biogáz esetében azért bizonytalan vagyok még egy kicsit, de a bizottság talán megnézi ezt még egyszer. Ha jól emlékszem, ugye akkor volt egy szabályozás, hogy a biogáz berendezések hulladékait is lehet hasznosítani a földeken, most én ezt nem látom még. Összességében azonban azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottság a végrehajtási rendeletben a mi elképzeléseinket jól megvalósította, mindenre kitért, értékelte, és azt hiszem, hogy az a vélemény, amit már az érintett területek benyújtottak, pozitívak, tehát összességében a szándékainknak megfelelnek, már amiket akkor meghatároztunk, legyen kisebb a bürokrácia, biztosítsuk a lakosság egészségét, és határozzuk meg a végpontot. Ez megvalósul, és azt hiszem, hogy nagyon gyorsan, ha a kollégák és így látják, akkor gyorsan szavazhatunk erről az anyagról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még valaki? Akkor megadom a szót. Snellhárt kollégának hadd mondjam el, hogy úgy gondolom én is, hogy A kívánságaink valóban benne vannak mindebben, hangzott az is, hogy első látásra nem bürokrácia leépítést jelentene ez, de talán ezen módosíthatunk, finomíthatunk akkor, hogyha megfelelően e, hajtjuk végre ezeket a dokumentumokat. Ugye a finomítás természetesen ennek ellenére nem lesz káros, egyetértek az előttem szólóval, meg kell próbálnunk, hogy a célunkat elérjük, azaz védjük a lakosságot. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Van-e még valaki? Mert ha nem, akkor én fogok szólni. Mm, what I read in front. Állatvédő aktivistaként nem tehetem meg, hogy ne szóljak. Vajon a balti tenger partján, tengernél, illetve az északi sarkon a medvék, vajon hol fognak tudni megmaradni, és hogy mi a helyzet a farkasokkal? Lehet ezeket majd etetni? Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a lehetőséget! és válaszolhatok a feltett kérdésekre. És köszönöm Kaltenbach asszonynak, hogy alapvetően támogatja azt, amit eddig tettünk. Részletesebb válaszokat én is megpróbálok, de talán Tim Gumbelich kollégám még hozzászól majd. Nézzük a végpontokat. A jelenlegi helyzet, megismétlem, meg fogjuk határozni a biodízel, állatétel, a, fel, a, a tolfeldolgozás és a, a biokémiai termékek végpontját is ami némi aszimmetrikus tudományos bizonyíték van a kezünkben, de ennek ellenére biztosnak tekinthetjük a folyamatokat, még a BSA-val kezelt állatoknál is. A végpont meghatározását megelőzően természetesen A bizottság konzultált a tagállamokkal, munkacsoport jött létre, és konzultálni fog az EFSA-val is. Tulajdonképpen már fel is kértük az EFSA-t, hogy mondja el véleményét, és ezt 2011 elején meg is fogjuk kapni az EFSA-tól, ami a kis mennyiségeket illeti. Jelenleg az érdekelt felekkel, érintettekkel, tagállamokkal heti 50 kilóról beszélünk, ez ugye sokkal kevesebb az 500-nál, ami pedig annak a lehetőségét illeti, hogy farkasokat és medvéket etetni lehessen, ne csak a vadon élőket. Nos, igen a válasz, megfelelő helyeken, És azokon kívül is természetesen. És Tim Gumbe fog Schneller úr kérdésére válaszolni. Ha megengedik, akkor hadd tegye meg ezt ő. Igen, köszönjük szépen. Köszönöm, elnök úr. Ami a biogáz üzemeket és eh, az ételmaradékok és ételmaradékok eh, földön való elterítését illeti, azt próbáljuk megvizsgálni, hogy az átalakításra milyen tehát a üzemekben való átalakítása, milyen lehetőségek vannak. Természetesen vannak olyan területek, ahol a közelmúltatban a tagállamok már nemzeti normákat alakítottak ki, és hogyha a kockázatfelmérés megfelelően biztos folyamatot mutat, akkor lehetőség lesz arra is, hogy ezeket a, az élelmiszermaradványokat, a fogyasztott élelmiszermaradványokat, azaz moslékot is a tagállamok között megfelelő normák alapján el lehessen helyezni. A, természetesen az is tudván, hogy a különböző országok eltérő kockázatfelmérési eredményekkel rendelkezhetnek. és reméljük azt, hogy ez az érdeket felek érintettek elvárásának meg fog felelni. Thank you. I give the floor to Rajnalat. Egy kicsit bizonytalan vagyok, meg kell, hogy mondjam. Ugye volt egy nagy probléma pont a biogázzal, hogy tisztességes szabályozást akartunk. De a keretirányelv az pont az, pont az ellenkezőjéről rendelkezett. Ott arról volt szó, hogy a, a biogáz üzemeket egyszerűen hulladéküzemekként tekintették, és ez gondot jelent. Ezt a problémát most fel kell oldjuk. Egyszer már határoztunk így többséggel, de ez itt ellentmondás. És nem tudom, hogy ezt most sikerül-e majd megoldani. A jelenlegi meghallgatás alapján akár igent is mondhatnánk, mondhatnánk, de talán még egyszer majd vissza kellene térnünk erre. Ki szeretne még válaszolni, illetve ki kíván válaszolni erre? The problem... Köszönöm, elnök úr. Részünkről a problémáját megoldottuk. Persze nem szabad megfeledkezni róla, hogy bármilyen műtrágyát is alkalmaznak, szabályokat be kell tartani a szerződés egészségre vonatkozó cikke értelmében. Tehát mielőtt bármilyen anyagról úgy döntünk, hogy a talajvízbe vagy a talajba kerülhet, ugye megfelelő szabályokat tiszteletben kell tartani. Ez nem a mi konkrét területünk, de az általános jogszabályok vonatkoznak az anyagokra, hogyha így külön a digestion residue-ra nincs is külön szabályozás. Köszönöm, nem tudom, hogy bárki más kéri a szót, ez volt az utolsó pont a napirendünkön. Szer- Szeretném mindenki tájékoztatni, hogy a koordinátori értekezetet töröltük. Holnap reggel 9 órakor folytatjuk. Nagyon sok fontos szavazásra kerül sor. Joe Linen biztos, hogy pontosan kezdi majd az ülést. Kérem, hogy legyenek itt. Viszontlátás.